Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Máma reggel, de meg lehet, hogy délelőtt ez már. Egy szóval. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir haben... Kedves kollégák, ma délelőtt az az öröm ér bennünket, hogy egy sor szavazást bonyolíthatunk le, meg lehet, hogy eltart ez egy darab ideig, de gyorsíthatjuk, felgyorsíthatjuk a munkát. I will do my very best, hogy jól haladjunk, tehát mindent megteszek, hogy jól haladjunk, de kérem, hogy ebben segítsenek is. Meg is kezdjük a szavazást a 13-as ponttal a földgazellátás biztonsága Vidal Quadras kollega jelentésével, és meg is kezdjük a szavazást. Első szavazás Először ellenőrizzük le az elektronikát? Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Tehát az első szavazás az, hogy örülnek-e annak, hogy kisütött a napocska. Megnyitom a szavazást a napocska ügyében, lezárom a szavazást napocska ügyében, az eredmény pedig, na lássuk. Mi történik, mi történik a napocska szavazással? Nem, nem történt semmi. Hát akkor most egy valaki nem örül a napocskának. Pusztít dá. Azt hiszem, hogy vitát fogunk nyitni. Tehát akkor működik a gép, elkezdjük a szavazást. 13-as módosító, kompromisszumos módosító. Ki ért egyet a 13-assal? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadva. Ezzel minden fogyottá válik egészen a kettes kompromisszumig. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Okafogyottá válik minden, most nem olvasom fel, mindenki tudja, mi vagy válik okafogyottá, nyolcas kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Újabb okafogyás, okafogyások tömege, ez a szép a kompromisszumokkal. Hármas kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 3A kompromisszum támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. Ismét egy csomó módosító kiesik. 141-es módosító indítvány, a 141-es módosító indítvány a kompromis, hármas kompromisszum kiegészítője kitámogatja. Ki ellenzi? kitartózkodik, elutasítottuk. Hova is jutunk? Négyes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Lapozunk tovább. Hatos kompromisszum. Hatos kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Lapozunk, lapozunk, haladunk, haladunk. Egy csomó oldal okafogyottá vált. Hetes kompromisszum. Ki támogatja a hetes kompromisszumot? Köszönöm szépen, ellenpróba. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tovább megyünk. Sok oldalt lapozunk. Lassan, lassan lapozok, nehogy hiba csúszson a gépezetbe. Kilences kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, ki az, aki tartózkodik, elfogadva. Tízes kompromisszum támogatja, ellenzi, kitartózkodott, elfogadva. Kompromiss 11. 11-es módosító, kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. Tizenkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig hova is jutunk? Most jönnek az egyéni, egyéni módosítók. 484 és 85-ös kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Csak ellenőrizzük le, rendben van, biztos, ami biztos. 484-485-ösről megnyitom a szavazást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 Non-escrit, one too much. Tehát egy a függetlenek közül? There are two members. Mr. Secretary, what's going on with this? Well, okay. It's okay? It's okay. Also, Wahlgang eröffnet. Nyitom tehát a szavazást 484 485 ösre Lezárom a szavazást. Eredmény. Elfogadva. 486. Jó ötlet, jó ötlet ez. Mit is tehetünk? Uh-huh. A tolma sajnos nem hallja a bekiabálást, csak az elnök válaszát ezt tudja fordítani. Rendben van, tehát akkor így járunk el. 486 kitámogatja. Nem, okafogyottá vált elnézést. 487-es mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 489-es <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le. 489-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártuk a szavazást. Egy néppárti, ismét több, egyáltalán többen szavaztak a néppárt részéről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 490-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 490-es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 490-esről. Lezárom a szavazást. Hát köszönöm, hogy ellenőrizzük. elfogadva. 491. 491. Mellettem. Ellenem. Elfogadva. 31. Mellettem. Bocsánat, egyet kihagytam, elnézést kérek. Tehát a 493-asról kell először szavazni, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most jön a 31-es mellette. Hát köszönöm szépen, a 30-as, a 31-es előtt jön. Tehát a 30-asról szavazom. ki támogatja a 30-ast. Ki van ellenem? Gondoltam, gondoltam, hogy mindenki ellene van. Elutasítva 31-es mellette. Tehát ki szavaz mellette? Ki szavaz ellene? Tartózkodni? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Hát ez világos volt. Please, please, it was clear, mondja az elnök. 494-es kitámogatja. Ellene. Ki van? Tartózkodás elfogadva. 31-es mellettem ellene, Tartoskodás. elfogadva. 32-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadva. 495 mellette, ellenem, Tartoskodás. elfogadva, 43-as mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. 43 os Megnyitom a szavazást a 43 osról Lezárom a szavazást a 43 osról Megint egy néppárti szavazattal több van. Rendben van. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as mellette. Elnézést, 33-as. A 43-asról most szavaztunk. 33-as kiszavaz rá, ki, táv, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elutasítva. Ellenőrizzük ezt azért le. 33-asról szavazunk tehát. Megnyitom, lezárom. Eredmény. Elutasítva. Világos nagy többséggel elutasítva. Hát mondom, a szemem nem téved. Még reggel is sasként látok. 70, 17-es kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 44 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös? Igen, 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. ezek okafogyottá váltak. Az egyes a jelentéstevőtől. Ki támogatja az egyest? Emellette ellenem. Tartózkodás elfogadva. 49 mellettem. Bocsánat, okafogyottá vált. Kettes. Tehát a kettes módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Egyes. Ekon mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Elnök úr, az egyes módosító hányszor szerepel? Mindig másról van szó, uram. Bütikofer úr, ez az Econ egyes módosítója. Wir arbeiten hier am Buchrecht. Also können wir dann eine Fußnote machen, damit man die unterscheiden kann? Nem lehetne valahogy a sok számból kiválasztani másikat, hogy megkülönböztessük őket? Egyet értek, de mindig hozzámondom, egy Econ. Tehát Bütikofer úr külön óhajára még az egyes módosító indítványhoz hozzáteszem a jelzőt. 54 kitámogatja, ki ellenzi. Tehát még egyszer megismétlem, 54 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes, envi, envi egyes. Nem ellenőrizzük le az 54-est, ellenőrizzük hát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. a néppárt soraiból ketten szavaztak, kettővel többen szavaztak. Örülök persze annak, hogy ilyen számosan itt vannak, de ne ilyen sokan. Ne bocsánat, az elnök ilyet nem mondhat, az elnök pártatlan. Teljesen megsértettem a szabályokat, elnézést kérek. Tehát még mindig egy emberrel több, egy szavazattal több van. Egy néppárttal több van itt, igen, köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes. Envi. fogyottá vált. Ez is, ez is. 59, ugye? Melyik most a kettes? Kettes. NV kettes kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodás elfogadva. 58-as okafogyottá vált, 59-es is, 60-as is, 60-as nem, 60-as kitámogatja. Compatible. Okay, there was a mistake. We try once again. Nummer 59 elnézést, az 59-esről szavazunk, tehát az 59-esről erről szavazunk, ki támogatja az 59-est, ki ellenzi az 59-est, ki tartózkodik, elfogadva. Most szavazunk a 60-asról mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadva. 61-es, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás elutasítva. 62-es, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. NV3, nem csek. Hát ez persze tovább tart, de ellenőrizik a 62-esről, megnyitom a szavazást. Open, closed, one EPP. A néppárt soraiból egy plusz szavazat jelentkezik. Nem lehetne ezt valahogy leszavályozni? Lesz, zárom a 62-esről a szavazást az eredmény. Bocsánat, nem, nem. elbukott. Hármas Envi. Ki, e- mell- ki van mellettem? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. Ezt ugye elfogadtuk. Kettes. Mellettem. Stimmt dagegen. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es okafogyottá válik, a 3-as is, 66-os, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67, 68, 69, 70. Ezek azonosak, kitámogatja őket. Köszönöm ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, hármas imkó mellette ellenem. Tartózkodás elutasítva. Négyes afet mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Négy imkó mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 74 és 75-ös és az 5-ös. Bocsánat, nem, csak a 74-es és a 75-ös. Ki támogatja őket? Tehát 74-es és 75-ös mellette, még egyszer. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jól van, a 74-es, 75-ösről most közösen szavazunk elektronikus módon, melyet megnyitok, lezárok, és az eredmény elfogadtuk. 5-ös Imkó, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadó. Hatos imkó kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 81-es és 82-es mellettük, bocsánat, okafogyottá vált, nem, nem, okafogyottá vált, ha az imkó 7-est tehát akkor fogyottá vált. 83-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 8-as Imkó mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 84, 85, 86, 87. Ezekről közösen, hiszen azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6 envi mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as és 89-es. Visszamondták? Bocsánat. 90-es. 90 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 7 MV mellett. Te. Nem okafogyottá vált. Bocsánat. Bocsánat akkor az 5, 9, ezek mind kiért, a 2, 91 ügy, ezek akkor fogyott a váltak, tehát akkor is jutunk, a 106-oshoz jutunk, nem, az is nem, hogy nem. A 106-osról szavazunk, 106, mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Százas. Mellette. Oka fogyott, bocsánat. 101-es, ugye 102-es nem, akkor ez mi 107? 107-es, hm? a 107-esről szavazunk. Ki támogatja a 107-est? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 108-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 3-as ekkon, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás Elfogadva. Végszavazás. Elektronikus módon szavazunk. Vég. Megnyitom a szavazás véget. Elektronikusan lezárom a szavazást. Már megint egy néppártival több szavaz. Kérem szépen. Na de kérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel pedig az állásfoglalási <clears throat> szövegről is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát meg kell nyitni újra a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ismét elfogadva. Köszönöm szépen, ezzel ezt a jelentést elfogadtuk. Gratuliere dem Kollegen Vidal Quadras. Und bedanke Gratulálok Vidal Quadras kollégának, és köszönöm a sok kompromisszumos módosítót, mert ez megkönnyítette életünket. Pilar de Castillo jelentése következő. Pilar de Castillo jelentés a digitális menetrend. Első kompromisszum, ki támogatja az egyes kompromisszumot? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadva. Imkó 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette. Ellenszavazat elfogadva. Imko 15-ös. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 106-os. Szavazat. Megnyitom. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 108, 109, 110 azonosak. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, nem, a 45-ig terjedően mind azonos mellette ellene Tartozás, elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette most a 10 tízessel kapcsolatban? Bocsánat, itt volt egy magyarázat. Ensúr akar valamit mondani? Igen. A tízes kompromisszumról azt szeretném mondani, hogy a 166-os módosítóról külön szavazunk, ha lehetséges. Tehát kérem, hogy az 166-osról külön szavazzunk. Ah, that comes to number 13 later. Okay. Ez később jön majd, ez a 13-as kompromisszumnál lesz, tehát később visszatérünk erre. Tízes kompromisszum kitámogatja a tízes kompromisszumot, köszönöm, ellenszavazat elfogadva. Tizenegyes kompromisszum mellette ellenem tartóz, tartózkodás elfogadva. Kult 19 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Kult 13-as mellette ellenem, tartózkodás elfogadva. 168-as fogyottá válik. De elkezdti szem, parancsoljon. A szavazó listán elég bonyolult a listánk, ezért kérem, hogy kicsit lassabban ö, szavazzunk, mert nagyon nehéz megtalálni, hogy pontosan melyik részről szavazunk. Arra kérem tehát elnök úr, hogy néhány másodpercet adjon arra, hogy megtaláljuk, hogy lehet, miről szavazunk hogy megtaláljuk a módosítást. Ezt, na, ezt nagyra értékelném. Hol volt probléma? Mi volt a probléma? Nem értem. Megcsináltuk a 19-es kultot és a 3-as kultot. Ezt elfogadtuk. Csak azt kérem, hogy egy kicsit lassabban vezesse a szavazást, amikor sokat kell lapozni a szavazó listán, amikor meg kell keresni, hogy melyik módosításról van szó. Tehát amikor több oldalt kell lapoznunk, akkor kérem, hogy lassabban vezessünk. Persze, lassítjuk a dolgot, de azt gondoltam, hogy gyorsan be akarják fejezni, de ne siessük el a dolgot. Tehát igyekszem most. Charles Chichester, tessék, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt mondta, hogy a kult 13-asról lesz szó, és lehet, hogy ez vezetett félre bennünket, hiszen a kult hármasról volt szó. Tehát lehet, hogy félreértettük a dolgot. Rendben van, tehát a kult 19 és a kult 3-asról szavaztunk. A 168-as rész asszony részéről oka fogyottá válik. Most pedig a 13-as kompro- bocsánat, a 12-es, most már ne keveredjek össze, tehát a 12-es kompromisszumról szavazunk kitámogatja támogatja 12-es kompromisszumot? Köszönöm szépen. Ki, el, ki ellenzi? Apré, apré, utána, utána. Ezzel pedig elfogadtuk a dolgot, és most már is rátérünk a 173-asra. 173-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most jön Ensú kollega Még egyszer mondom, hogy a 166-os módosítóról külön kell szavazni azon okoknál fogva, amelyet tegnap elmagyaráztam. Dann muss ich die Frage an die Berichterstatter und Schattenberichterstatter geben, weil Sie... Akkor most az árnyék jelentés kérdezem. Egyetért? Nincs gond. Akkor a 13-as módosító következik végre. Ki fogadja el? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elfogadtuk. És akkor most a 166-ról szavazunk, Ensó mellette, tehát most egyenként szavazunk. Itt lehet, hogy gond lesz, ugyanis ö, amíg beszélek, itt gondolkozhatnak egy kicsit, olvassák el még egyszer szépen ezt az indítványt, de most már szavazunk 166 mellette, ellene tartózkodás Hát akkor ez egy nagy többség. 179 egyenként szavazunk két részben. Első rész mellette, ellene, elutasítottuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, Hát ezt elfogadtuk. Akkor most a 202-ről külön szavazunk. Mellette. Nem? A 200-as lefedi a kompromisszum véli a jelentés készítője. 202-es mellette. Ellene. Tehát mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 201-es. Az nem, az okafogyott. Oké. Okay az el, az nem kell, mert 2002 es 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem? 220-asról ekkasszony javaslunk, szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 233-as külön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, nem, még most előbb a következő később jön, de most a 253-asról szavazunk ki fogadja el, ki nem, tartózkodás elfogadtuk, 254-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor a 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 10-es. Imkó 10-es. Mellette ellene. Meg kell néznünk elektronik, még egyszer, elektronikusan szavazunk az IMCO 10-esről. Megnyitom a szavazást, le is zárom, és az eredmény az elfogadtuk. Akkor most jöjjön a kultúr négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kultúr öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kultúr 12-es, 15-ös blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kultúr 6-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 275-ös. Weber úr javaslata mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 277-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kult 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 278-as, 283-as, 278-283 blokkban mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nézzük meg, jó, nézzük meg. 278 és 283 elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény elutasítottuk. 280-as mellette a 279 mellette ellene tartózkodás Még egyszer. 279-es, még egyszer. E, mellette, ellene, tartózkodás, mégis elutasítottuk. 280-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 281-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 282-es mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Ez most okafogyott. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 284-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 285-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 287-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 288-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 297-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 299-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kultúr 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 301 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum, 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 21-es már nincs, az fogyott, igen. Az okafogyott. 28-as kompromisszum, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Har, ö, 24-es, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, 37-es, 38-as, 39-es és 40-es együtt. Ö, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Huszonkilences kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es, nem az okafogyott, 45-ös mellette ellene. Nézzük meg a 45-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény, hogy elutasítottuk. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ő okafogyott. Nem, nem, nem, nem. Akkor még egyszer a 46-osról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Igen, elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 50-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Egy, kettő, három az oka fogyott most akkor a szövegről kell szavaznunk ebben a formában. Akkor most elektronikusan? Ö, nem. Nem elektronikusan. Tehát akkor szavazzunk. Ki fogadja el a szöveget ebben a formában, készfeltartással? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most jön a... Igen, kollega? Azt hiszem, elnök úr, hogy az ötös preambulum bekezdésről nem szavaztunk. Az majd jön? Igen, de majd még visszatérünk. Majd jön? Köszönöm egyébként. Akkor most jön a kiegészítő módosítók sora, illetve az egyes kettes 2 Hármas. Egy, kettes, hármas. Ő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Ez nem, ez okafogyott. Ötös. Mellette. Ellene. Ez a többség. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, bocsánat, elutasítottuk, elutasítottuk, elutasítottuk. És akkor most nézzük meg, a, az ötös, nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. Akkor most jön a végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. És az eredmény az, hogy nagyon szép eredmény, elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk a jelentés készítőjének, és köszönjük a munkáját. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkönnyítette a munkánkat a kompromisszumokkal. Most pedig következik Norbert Glante jelentése. Norbert Glante még két-három mondatot szeretne mondani. Igen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak, az ITRE és a Költségvetési Bizottságban, akik ebben részt vettek, az árnyék jelentések felelőseinek tegnap délelőtt szavaztunk az utolsó indítványokról, és délután fogalmaztuk meg a kompromisszumokat. Nézzék el nekünk, hogy ez az utolsó pillanatban történt, de megpróbált tudtuk a legtöbbet kihozni a költségvetésből, és most a bizottságtól azt kérjük, hogy a végleges finanszírozást mutassa be, mert ez alulfinanszírozott, ahogy mindenki egyértelműen gondolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Norbert Glante. Köszönjük az előzetes tárgyalásokat. Most jönnek a módosítók. NV1-es. Mellette ellene Ó, ó. Még egyszer? Lehet? Ismételjük meg. Egy picit segítsenek, mert még nagyon sok módosító lesz. Egyes, Envi, egyes, mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg, ugye? Muszáj megnézni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugye? Elegen vannak minden párból? Elfogadtuk, igen. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most akkor jöjjön a 27-es, ugye? Igen, 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es és 8-as blogban mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a kettes és hetes kompromisszum blokkban együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Külön szavazunk a kilencesről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV, 13, NV as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes és a budget hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, kompromisszum, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ha akkor most részenként szavazunk a 42-esről, első rész mellette, ellene Nézzük meg. Tehát első rész, 42-es. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Egy szocialistával több van, mint kellene. Nem? Egyel több? Köszönöm. Most nem? Most rendben. Lezárom a szavazást. Eredmény. Elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, budget 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös az okafogyott. 45-ös mégis kell. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, nem, a 17-es, 17-es először, mellette. Először a 17-es jön, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, budget 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget egyes első bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tiz, nem, előbb még jön a kettes. Ö, kettes ö, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor jöjjön a 24-es, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az ötös, ezt elfogadtuk, igen, a módosítóval, ezt elintéztük, és akkor jön a végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Rendben van? Lezárom a szavazást. Az eredmény Nincs gond. Gratulálunk Lánte úrnak a jelentéséhez, és akkor köszönöm szépen. A következő a Szartóri jelentés, Szartóri asszony jelentése. Itt is van egy jó nagy listánk, kezdhetjük az egyes kompromisszummal, kifogadja el. Jaj, bocsánat. Igen, tessék, köszönöm szépen csak azt kérem, állapodjunk meg a raportőr asszonyal, hogy a 99-es módosító második részét vonjuk vissza, ha ebben megállapodtunk a raportőrrel. Igen, csak akkor majd szóljanak még, hogy ne bocsássam szavazásra. Tehát 99 visszavonva. A 99-est azt jegyezzük meg. Köszönöm. A második részt, ugye? Igen. Igen, 99-es második rész. Igen, igen. Köszönöm. Akkor egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, 76-os ö, ellene mellett tartózkodás. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Het, nem, az nincs. Az okafogyott, okafogyott, igen. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 74-72 okafogyottá váltak, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene. Igen, 77-es. Az van. A 77-es okafogyott? A 77-es miért lenne okafogyott? A kompromisszum miatt? Nem. A 77-es okafogyott? Nem, az nem okafogyott. Nem, nem, az szépen itt van, az rendben van, szavazni kell. Akkor hát néha azért az elnök is jól látja. Tehát 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es okafogyott, 80-as. 80-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszumot kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Okafogyott, okafogyott, 88-as. 88-as mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer, 88-as mellette, 88-as tehát, akkor megint, még egyszer, mellette, ellene, tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. A 89-es az tártalan, 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 92-es ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 91-93 tártalan, 94-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es elintéztük, 95 mellette, ellene, el, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor 98-as jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 99-es, nem csak a második rész, ugye? A 99-esnek csak a második része szavazás nélkül, a 99-es második rész nélkül, ugye? Így jó. Igen, akkor a második rész nélkül. 99-es. Mert ellene tartózkodás, köszönöm. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Mi? 103-as. Nézzük meg, nem? Ezt visszavonták? Nem. Nem, nem. Hát vagy visszavonták, vagy elutasították, teljesen mindegy, ez így van, bocsánat. 25-ös. Ha fontos, akkor megismételhetjük egyébként. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 105-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ez is, ez sincs, ez sincs, 107-es mellette. 1, 0, 7, 107-es mellett, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk, 109-es mellette. 109 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Azt hiszem, hogy nem mindenki szavaz.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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30, 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es, kiegészítő 40-es ki, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor kettes, kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás négyest elutasítottuk. Ö, a négyest elutasítottuk, vagy nézzük meg, nézzük meg, oké, okay, a négyest megnézzük, szerintem elutasítottuk, de megnézzük, négyes. Megnyitom a szavazást. Igen? Lezárom. És az eredmény, á, elfogadtuk, bocsánat. Akkor a négyest elfogadtuk, a 48-as elintézve, 49-es az kiegészítés, 49-es mellette. Ellene? Nem, nem, nem, nem. Akkor, hát most akkor mindenki szavazzon, de akkor még egyszer, 49-es mellette. Jó, világos. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es, az nincs, 53-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös elintézve, 56-os mellette, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös jön, mellette ki van. Ellene. Na, most fogalmam nincs, akkor még egyszer, ötös, mellette. Persze, oké, világos, elintéztük. Hatos, mellette ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 60-as az egy kiegészítés mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A 7-est kitámogatja. Ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És akkor a végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A... Egy szocialistával megint több van, egyel több. Na, most rendben van, lezárom a szavazást. És az eredmény, ez teljesen rendben van. Szeretettel gratulálunk a jelentés készítőjének, Szartóri asszonynak, és ezzel ezt letudtuk. Kacimakassis úr jelentése a következő napi rendem. Nem, ügyrendi felszólalás. Parancsoljon kolléganő. Köszönöm. Szeretném volna arról tájékoztatni a bizottságot, hogy az 53-ast el kéne halasztani, hiszen hiszen lesz majd egy erre vonatkozó új javaslat, tehát a zöldeknek az a javaslata, hogy erről ne szavazzunk. Klá. Persze, ezt megtehetjük. Miért tettem? Ennek ellenére szavazunk. Tehát szavazunk. 23-as ki támogatja. Ki ellenzi. Ki elfogadtuk. Hatos mellette ellenem, tartózkodás elfogadva. Split volt hetes első rész mellettem. A hetes kivonva? Exclude, kivéve? Két részben. Igen, tehát épp erről beszéltem. Tehát a hetes első részéről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös. Kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es két részben kiegészítésként első rész kitámogatja. Ki Tartózkodás. Elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kiegészítésképpen kitámogatja. Kiellenzi, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as két részben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es kiegészítésként mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 38-as. Második részről kiegészítésképpen szavazunk, tehát a 38-as második részét kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. Elfelejtettem a tartózkodásokat. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 40-es második rész. Kiegészítésképpen ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as kitámogatja. Na ki ellenzi? Kitartoskodott, elfogadtuk. 14-es, kéz, aki támogatja a 14-est? kéz, aki ellenzi a 14-est? kéz, aki tartózkodott? Elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 49-est kitámogatja. Ki az, aki ellenzi? Ki az, aki tartózkodott, elfogadva, 50-es támogat, ellenez tartózkodik elfogadva. 51. Hogy állunk itt tartós, támogatás? Ellenzés. Hát ezt ellenőrizzük le. 51-es. Megnyitom a szavazást. 51. Check open. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. Mellette. Ellenszavazat elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 58-as kitámogatja. Ki ellenzi? Ki ez, aki tartózkodik? Elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas. Hát itt szerepel a szöveg. kért vele egyet a módosított formájában? Ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 21-es. kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodik, elfogadva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös mellettem ellene tartózkodás elfogadva. Zárszavazás, elektronikus szavazás. Megnyitom. Board is closed. Okay. Yeah. And is adopted. Gratul- Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő jelentés, szintén Hatsimakakis jelentés. A hatossal kezdjük. Ki támogatja a hatost, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas. Nem szavazhatunk ezekről mindegyütt? A nyolctól egyik terjedő módosítókról? Nem szavazhatunk egyben? Tehát a 8-astól egyik terjedő módosítókról együtt szavazunk. Ellenzi valaki ezt? Mindenki támogatja? Ellenzi? Tartózkodás? Nem. Végszavazás? Hát nagyszerű, haladunk. Jó ötlet volt az egyben szavazni. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És az eredmény az európai uh, abszolút elfogadta. Nagy többséggel elfogadta. Francesco de Angelis jelentéséről szavazunk. Sok módosító indítvány van itt. Kezdjük a 14-essel, aki támogatja. Bocsánat, bocsánat. Az utolsó szavazásnál a szavazógépem nem működött, tehát hatan ellenzik. Sajnálom, de lejegyzem. Köszönöm szépen. Tehát egy hatodik szavazat teljesen világos, tehát egy hatodik ellenszavazat, kérem, vegyük be ezt a jelentésbe. Kacimakakis úr <clears throat> mehet, hiszen a munkáját elvégeztük helyesen is. Francesco de Angelis, 14-es módosító. Claude, működik a gép? Megint. kitámogatja támogatja 14-est? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13 kiegészítés, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette. Ellene. Ezt le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. 17-es. Megnyitom a szavazást a 17-esről. Lezárom a szavazást. Hát ez itt az aranylövés. Most már túl későn van, túl, túl későn van, szavaztunk. Nem működik a kártya, a szavazókártya? Claude, ugyanaz a probléma ismét? Okay, what's your vote? Plus. And you... Plusz volt a szavazat, és az önöké mínusz. Wonderful. <laughs> That's something for uh, the history of European voting. Azt gondolom, hogy az európai szavazás történelem könyvébe kell, hogy bekerüljön ez. Ennek ellenére elutasítottuk ezt a, ezt a módosítót. Egyes kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. Na most bonyolultá válik a dolog, figyelni kell. Négyes mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kiegészítésként kitámogatja. Ki ez, aki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Kettes kompromisszum kitámogatja. Ki az, aki ellene szavaz? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 52-es 52 mellettem, 52, mondom, 52-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadom. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 54-es kiegészítésként kitámogatja. Ki ellenzi? Le kell ellenőriznünk 54-es. Megnyitom a szavazást az 54-esről. Closed? Closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Claude, hogy szeretnél szavazni? Ötvenöt. Nem, akkor ezt elfogadtuk. 56-os. 56-os kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Elfogadva. 55-re visszatérünk, ezt elfelejtettük. 55. Kitámogatja. Ellenzi. Tartózkodás elfogadva. 7-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott elfogadtuk. 10-es ki támogatja, kiszavaz ellene ki tartózkodott a szavazástól, elfogadtuk a tízest is. Tizenegyes, ki szavaz igennel, ki szavaz nemmel, ki nem szavaz, elutasítva. Végszavazás, elektronikus szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást, az eredmény pedig elfogadtuk. Gratulálunk! Még egyszer Kacimakakis. Tehát még egyszer az ő jelentésétről szavazunk. Itt van, nincs itt, senki nem tudja, hogy hol van, a gép nem működik, szóval ez van. Egyes kompromisszum, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. Hármas, split volt, első rész, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Második rész kiel, kiért vele egyet, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Támogatja. Ellenzi. Tartózkodás. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? kitartózkodott, elfogadva. Hatos kompromisszum, ki támogatja, ki nem ért vele egyet, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, nem? Nem ötös? Bocsánat, bocsánat. Hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum. Ki ért vele egyet? Ki nem ért vele egyet? Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum. Ki támogatja, ki az, aki ellenzi. Tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítjuk. Tizenhetes. Mellette ellene. Tartózkodás. Megnyitom az elektronikus szavazást. Én The vote is open. 17. The vote is open. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19. Ki ez, aki egyetért, ki ez, aki nem ért egyet? Tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as első rész. 18-as első rész. Bocsánat, nem a 18-asban egészben. Ki támogatja? Tehát a 18-asról szavazunk. Ki ért vele egyet, ki támogatja, ki van ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 22-es, mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes kompromisszum ki van mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 28-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Köszönöm szépen. Paul Rübig jelentéséről szavazunk. Tikau képviselő asszony két-három percben szeretne valamit mondani. Tikau asszonyé a szó a Rübig jelentés kapcsán. Uh, thank you very much, uh, Mr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szobani mondasításom lenne, ezt már tegnap is bejelentettem, tehát ott a saját hatos módosításomat szóban szeretném módosítani. Akkor olvasnám fel, hogyha odaérünk a szavazásba. Arra kérem a kollégákat, hogy a kezdeti ked, ö, kettes bekezdést ne szavazzák meg, hiszen szerintem nagyon komoly hiba lenne hatás vizsgálat nélkül ö, engedélyt licenszet adni. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy meglegyen, meglegyenek ezek a kezdeti vizsgálatok. Ugye 23 hivatalos nyelvünk van, nagyon fontos nagyon fontos lenne, hogy ezt betartjuk, de a hatos módosításomat majd akkor olvasom fel, ha érünk. Köszönöm, de aztán Paul Rubik is megkapja az ott, bár a vitát már nem folytathatjuk de Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Paul Rubik. Tikau árnyék jelentőstevő asszonynal megvitattam ezt a kérdést. Az ő módosító indítványa elfogadható volna, hogyha ez egy új külön bekezdés volna, de ellenezzük azt, hogy a kettes bekezdésünket módosítsa. A kettes bekezdés azt mondja, hogy minden európai polgár 27 országban rendelkezik azzal a joggal, hogy a a tartalmakat saját nyelvén hallgathassa meg. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető jog, hogy a saját tartalmat a saját nyelvén hallgathassa meg az ember. Köszönöm. Köszönöm, szavazunk. Egyes módosító ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Kettes módosító ki támogatja. Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító. Tika asszonynak szóbeli módosítója van. The text of the oral amendment... A szóbeli módosítás szövege. Hatos módosításról van szó. A következő lenne. És ez a kettős bekezdést helyettesíti. Az IPR belső piaca felé való haladást jelenti ez a digitális televízió területén. Számos nyelven elérhető lenne ez a digitális televízió, és az eredeti nyelven is, amely a fogyasztók védelmét is segíti. Köszönöm. Köszönöm, ellenzie valaki ezt a módosító indítványt. Kófer úr, parancsoljon, elnök úr. A kollega nő épp azt mondta, hogy ez a szóbeli indítványa kettes pontot helyettesíti, de a kettes pontról tudomosom szerint már döntöttünk. Nem, a kettes módosítóról döntöttünk. Most pedig a kettes bekezdésről van szó. Engem is félrevezetett a kétszeri kettes, <clears throat> tehát engedélyezzük ezt a szóbeli módosítót, szavazunk a szóbeli módosítóról, Tikao asszony szóbeli módosítójáról, és ezzel a hatos, módos, hatos módosítót oldjuk meg, tehát ki támogatja Tikau asszony szóbeli módosítóját, ki van ellene? Kitartózkodott. Elutasítva. Hetes mellettem. Csek, csek. Szavazunk elektronikusan a szóbeli módosítóról. Lezárom a szavazást és az eredmény elutasítva. Hetes. A hetes módosítóról szavazunk, ki támogatja. A bekiabálásokat a tolmács sajnos nem hallja. Ez van. Bruce? Oké. Okay. Ah, dann habe ich, Entschuldigung, äh, liebe Kollegen. Elnézést kérek, kedves kollégák. A szóbeli módosítót úgy értettem, hogy a hatos módosítót helyettesít, ti nem, a hatosról is szeretne szavaztatni a kollega tehát a hatosról, Tika asszony hatos módosítójáról ismét szavazunk, tehát a hatosról szavazunk. Ki preferálja ezt a módosítóidítványt? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Most pedig az eredeti módosítóról szavazunk. Ki támogatja ezt, az OA-t, ki ellenzi, ki tartózkodik. Ezt elfogadtuk. Hetes. Most érünk rá hetesre. Ki támogatja hetest? ellenőrizzük ezt le, ellenőrizzük ezt le az eredeti változatban. Megnyitom Lezárom. Hetes ö, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes. Split vote. Első rész. Tízes első rész kitámogatja kiellenzi. Tartózkodás elfogadva, tízes második rész mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Első kompromisszum. Nem, a tízes második részét ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény elutasítva. Egyes kompromisszum ki támogatja, <clears throat> ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadva. 16-os. Két részben. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es, mellette, ellenem tartózkodás kettes módosító, kettes kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ki támogatja a 19-est, ki ellenzi a 19-est, ki tartózkodik elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellenem, tartózkodás elfogadva. 24-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító. A hetes A bekezdéshez, jól értem? A szöveget mindenki írásban megkapta, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadva. 25-ös mellette. 25-ös, nem? Nem, ez megoldva. 27-es. 27-es. Mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 26-os. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28-as. Mellettem. Csek. A 26-osról elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadom. Köszönöm szépen. Nem, nem láttam. Köszönöm, hogy szóltak. 28-os. Mellettem. 28 os mellette. Ellene. Tartózkodás. 29-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ki támogatja a 30-ast? Ki szavaz nemmel a 30-as esetében? Tartózkodott-e valaki? 30-as esetében 31-es. Nem, nem, nem, csek, csek, ellenőrizzük le, csek, csek, csek. Tehát a 30-asról ellen, ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Tehát a 31-esről megnyitjuk az elektronikus szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást. És elutasítva. Végszavazás, elektronikus szavazás. Nem szerepelt? Itt van az Sean Andy? Nem szerepelt azon a 22-24. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Closed and adopted elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Gratulálok, merci beaucoup. Vidal Kvadrasz úr kért szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi kérdésem lenne az utolsó szavazat előtt. Nem tudom, hogy a a gáz, földgáz ellátási ö, ö, szavazatnál, vagy szavazásnál, vagy témánál, az utolsó szavazatnál, a végszavazatnál megfelelő volt-e a szavazatok száma, kérdezem a titkárságot, tehát földgáz, utolsó végszavazás, megfelelő volt a szavazók száma, megfelelő ez titkárság válasza, ellenőrizni fogjuk, hogy megfelelő számú szavazatot kaptunk-e, avagy többen szavaztak. Vidal Quadras úr, azért mondom ezt, mert a függetlenek esetében elmondható, hogy hárman szavaztak, pedig, hogyha jól értem, itt csak ketten szavazhatnak. Tehát két rendes tag és egy helyettes tag szavazott, pedig a függetleneknek kötelessége, hogy elmondják a titkárságnak, hogy a három szavazatból melyiket vonják vissza. Also, ich gehe davon aus... Rendben van, abból indulok ki. Vidal Fadrasz kollega. Kedves kollégám, képviselőtársam. Úgy hiszem, nem, minden egyes szavazásnál megkérdezem, hogy a frakció képviseletében megfelelő számban vannak jelen, abból indulok ki, hogy helyes volt a szavazati részvétel, de hogyha túl sokan vettek volna részt, akkor ezt ellenőrizzük, és hogyha ez így volna, akkor függetleneknek meg kell magyarázni, hogy kivonja vissza a szavazatát. Már most meg tudja mondani, parancsoljam. Úgy hiszem, hogy csak két független van itt jelen, és két tagunk van. Nem tudom, hogy van-e még más független a teremben, tudomásom szerint csak mi ketten vagyunk itt a teremben. Äh, ezt nem tudjuk most tisztázni, a titkárság äh, nem szólt bele, amikor szavaztunk. Senki nem mondta, hogy túl sokan szavaztak volna. Hogyha túl sokan szavaztak volna, akkor ezt vissza kell vonni ezt a szavazatot. Tessék, parancsoljon! Elnök úr, én megszavaztam a földgáz én is, megszav, én is szavaztam erről, nem tudtam, hogy én vagyok, a, én vagyok a plusz ember, de én voltam a harmadik. Lela, köszönöm szépen, köszönöm, ezek a világosá teszi helyzetet. Elnök úr, megköszönöm képviselő úrnak, hogy beszámolt erről, és azt kérem, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen az, hogy ezt a ö, érintett jelentést ö, egyöntetően megszavaztuk, tehát ellenszavazat nélkül. So, das Ergebnis wird überprüft, die Stimme... Ellenőrizzük ezt az eredményt, ezt a szavazatot visszavonjuk, és ennek megfelelően jön létre a hivatalos eredmény, azt hiszem, hogy ez teljesen világos. Következő szavazás. Zu 24, der noch nicht in der Abstimmungsliste ist, Frau Hall. Müssen wir sagen. Also wir stimmen ab. Die Frau Hall hat noch einen mündlichen Änderungsantrag. Még egy szóbeli módosító van? Elnök úr, hálás lennék, hogyha a 24-essel kapcsolatban majd egy szóbeli módosítót tehetnék. Igen, majd akkor megadom a szót. Tehát akkor, még egyszer, kicsoda? Tessék parancsolni, nem láttam elnök úr. Esetleg a következő szavazásnál felülvizsgálhatnánk hogy mi történt frakciónként, tehát tényleg ellenőrizni kellene, mert állandóan mondani kellett, hogy egy néppártival több, egy szocialistával több, hát nem lehetne ezt frakciónként minden ülés kezdetén megnézni, hogy vannak elegen vagy nincsenek. Szóval még egyszer, minden szavazásnál, minden egyes szavazásnál, amikor elektronikusan szavazunk, a titkárság megnézi, most a titkárság vezetője, önmaga a szavazólistát, és közli velem, hogy valamely frakcióból többen vannak-e, avagy sem, akkor azt javítanom kell. De csak akkor előzetesen nem lehet, mert a kollégák jönnek, mennek, hát ez nem úgy van, hogy mindenki, aki itt van kilenckor, az folyamatosan itt marad tizenkettőig. Úgyhogy ez folyamatosan változik a délelőtt folyamán, tehát mi azt gondoltuk, hogy ez így rendjén volt, most köszönöm, hogy a hibát észrevették, kiavították, és így módon folytathatjuk is a munkát. Mégpedig... Igen akkor megtörtént a korrekció, és köszönöm, hogy felhívták erre a figyelmet, és most pedig jöjjön Charles Chichester jelentése, erről szavazunk, és majd lesz még Hólasszonynak egy szóbeli módosítója, és majd akkor meg is adom neki a szót. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartoz, ki, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum 4A mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most nézzük, hogy haladunk tovább. Most jön a 11-es indítvány, holasszony és a szóbeli módosító. Még nem. Akkor 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene nézzük meg elektronikusan. 19-es elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20 ő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es részenként. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész ö, ö, elfogadás ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor 22-es és most jön a 24-esnél hólasszony módosítója. Igen, a szóbeli módosító, hogy az exceptional szót töröljük, tehát underlines the environmental advantage, eh, ahelyett, hogy ott lenne az exceptional jelző, azt töröljük. Köszönöm szépen. Először is ez az első részben, és külön szavazunk majd erről részenként, és a szóbeli módosítással kapcsolatosan én azt mondom, hogy támogatom az első részt, és éppen ezért elfogadom a szóbeli módosítót. Köszönöm. Akkor tehát Szavazunk két részben. A szóbeli módosító az első részre vonatkozik. Első részről szavazunk, hólaszony módosításával ellene ki van. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as részenként, tehát akkor a 30-as, de csak az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most jöjjön a 31-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És akkor most jön a végső szavazás, végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Minden frakció rendben van? Igen, lezárom a szavazást és akkor az eredmény ö, milyen 48, igen, teljesen egyhangúan elfogadtuk. Gratulálunk Charles Chichester kollégának. Köszönöm. És akkor ez volt a délelőtti programunk. Bőven szavaztunk, úgyhogy ez egy picit a sport jegyében telt el, de délután folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, ma délután, ma délután nagyon szokatlan vendégeink, rendkívüli vendégeink lesznek. Mérhető. Egy perc, egy perc, kollégák, egy percet kérek. Néhányan eljöhetnének minél többen, mert érdekes, rendkívüli vendégeket várunk, tehát ha mód van rá, jöjjenek el. Köszönöm.